l'ordine del giorno reca le dichiarazioni del consiglio e della commissione a napirend értelmében a következő napirendi pontunk az Európai Tanács 2019. március 21-22. ülésének előkészítése, az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése, a tanács képviselőnek adok szót parancsoljon. Jó reggelt kívánok, elnök úr! Tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, tisztelt főtárgyaló úr! Az Európai Tanács nagyon fontos stratégiai kihívásokról, lehetőségekről tárgyal, amelyel szembe kell nézni az uniónak. Kezdjem a gazdasággal. A vezetők a jelenlegi gazdasági helyzetről tárgyalnak, és prioritásokat állapítanak meg a 2019-es szemeszterre. Az Európai Tanács az eurózóna ajánlásairól is szól ugyanis az euró is szisztemikus változásokkal kell, hogy szembenézzen a digitális változásoknak, az adatokra vonatkozó gazdaságnak, illetve a zöldebb gazdaságra való törekvésnek köszönhetően. Gazdasági alapunk megerősítése érdekében mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy különböző szakpolitikáink legyenek azok a digitális, a kereskedelmi, az egységes piacra vonatkozóan mobilizálódjanak, és a kihívásoknak megfelelhessenek, képviselve az unió érdekeit. Az Európai Tanács részletesen megvizsgálja majd ezt a kérdést. Egy másik fontos kérdés az éghajlatváltozás. Erről most folyt éppen eszmecsere. Ahogy a vita során is elhangzott, nekünk, az Európai Uniónak globális célkitűzéseket kell magunkével tenni, és vezető szerepet felvállalni a fellépések terén ez nem csak a közeljövőre, hanem a távoli jövőre is érvényes. Nagyon fontos, hogy megfelelő ösztönzést biztosítsunk ehhez az átalakuláshoz, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy senki nem marad le, figyelembe véve a regionális sajátosságokat, szociális-gazdasági körülményeket. Az Európai Tanács megvitatja ezt a kérdést, és útmutatást nyújt majd a további munkához. Kína nagyon fontos résztvevő mindezen kérdésekben. A vezetők részletes eszmecserét folytatnak majd a Kínával fenntartott kapcsolataikat illetően a közeljövőben megszervezendő EU-Kína csúcsra való tekintettel. Nagyon fontos a demokráciánk szempontjából, hogy az állampolgárok biztonságosan és tájékozottan szavazzanak, hiszen jönnek az európai választások. Az elnökség beszámol majd arról, hogy mik a legújabb fejlemények, hogy védhessük a demokratikus fejleményeket, és ne tegyük ki őket manipulációnak sem az EU-n belülről, sem kívülről. Ezen kívül az információk, a félreinformációk terén is eszmecserét fognak folytatni. Decemberben a bizottság és a főképviselő is beszélt erről. Az Európai Tanács az 50-es cikknek megfelelően is összeül majd, hogy a Brexit legfrissebb fejleményéről tárgyaljon. Elnök úr, tisztelt képviselők! lenni vagy nem lenni az Európai Unió tagjának. Létezni vagy nem létezni. Ez, a, ez itt a kérdés, amit a brit parlamentnek meg kell fontolnia most, ahogy itt az eszmecserét folytatjuk. Sajnálatos módon nem színházban vagyunk, hanem valós életkörülmények között, munkahelyek és emberi életek forognak kockán. Most kell döntenünk arról, hogy a kilépési megállapodás konklúzióiról tárgyaljunk, amiről ideglenes megállapodás született tavaly. Azonban nem szabad elfedkezni a szolidaritásról a tagállamok között, főleg Írországra gondolok itt. Őszintén szólva, a biztosítékokon túl, amelyeket decemberben, januárban és hétfőn volt szó, nagyon nehéz belátni, hogy mi többet tehetünk még. Elveink és álláspontjaink keretein belül az emberi állampolgári jogok, az ír backstop terén tisztázhatunk még esetleg kérdéseket, ha ez segíthet a ratifikációs folyamatban az Egyesült Királyságban. A tisztázás azonban nem ö, lehet ellentétes a backstop szándékaival, de mindenképpen csak ideiglenes lehet. Ami az EU-t illeti, Amennyire csak lehet, felkészültünk a konklúziókra a kilépési megállapodás vonatkozásában. Ha jól értem, már csak napok kérdése, hogy ami az Egyesült Királyságot illeti, hogy tisztázzanak még nyitott kérdéseket. Azonban nagy valószínűsége annak, hogy még ha a par- brit parlament mellette szavazna is a megállapodásnak, amely a kilépése vonatkozik, bizonyos időre van szükség. Ez azt jelenti, hogy módosítani kell a megállapodást, és valószínűleg a beleegyezési eljárást késeltetni, pedig jövő héten van a csúcs. Az ilyen kérések értékelése során jogos indoklásra van szükség a meghosszabbítást illetően, illetve az, arra vonatkozóan, hogy ez meddig tart azonban intézményeink remélhetőleg megfelelő időben le tudják zárni majd ezt a folyamatot, és megfelelő aktuális végrehajtását is biztosítani tudják a megállapodásnak. Ahogy már említettem, továbbra is nyitottak vagyunk a tárgyalásokra, hogyha valamikor egyszer véget érnek, és megvan a céljuk. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság kormánya és a brit parlamentje egyértelmű irányt kell, hogy mutassanak, nevezetesen, hogy megvan-e a többség, mi az időzítés, és egyáltalán hogyan tovább. Csak így biztosíthatjuk az állampolgárok, a vállalkozások számára a biztonságot, mindenféle gazdasági tevékenység, a beruházások, és ami még fontosabb a munkahelyek terén. Ezért rendkívül nagy szükség van arra, hogy továbbra is folytassuk az előkészületeket bármilyen ö, ö, megoldás érdekében, még akkor is, hogyha nincs megállapodás. Ezért a tanács és a tagállamok nemzeti szinten intenzívebben készülnek azon munka alapján, amelyet eddig is végeztünk. A kontingens, az előkészületek alapján pozitívan tekintek a jövőbeli munkára. Az elnökség meggyőződése, hogy az önök együttműködésével sikerül majd a még nyitott intézkedéseket lezárni időben, és azban is reménykedünk ugyanakkor, hogy erre azért nem lesz szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm szépen Csiót asszony, most pedig az Európai Bizottság első alelnöke Timmermans úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyunk. A brit alsóház ismét leszavazta a megállapodást. Adtunk külön magyarázatot, de szerintem itt nincs nincs már okunk arra, hogy tovább magyarázzunk. Megpróbálta Juncker bizottsági elnök és Barnier alelnök Theresa Maynek elmagyarázni, hogy mi a helyzet, de az új megállapodást is leszavazta a brit alsóház. Igazából ki az, aki most irány tudna mutatni? A parlament tagjai, Nagy-Britanniában, az alsóház tagjai. Úgy gondolom, hogy a bizottság és a parlament ugyanazon a vonalon van, hogy a lehető legkevesebb kárt okozza az európaiaknak, akik Nagy-Britanniában élnek, vagy a kontinensen. Ez a kötelességünk. El kell gondolkoznunk a polgáraink sorsán, a vállalataink sorsán, az érdekeink sorsán. Mindkét oldalon. A Lamas csatorna mindkét oldalán. Ezt azért mondom, mert amit megpróbáltunk elérni, amit Michel megpróbált elérni, az az, hogy a vörös vonalakat, amelyeket a brit parlament húzott meg, úgy lépjük át, hogy ne legyen kemény határ Észak-Írország és Írország között. Nem látok jobb megoldást, mint az, hogy eh, ezt a megállapodást most felejtsük el, az összes magyarázattal együtt. De természetesen a legfontosabb az, hogy a lehető legkevesebb kárt okozzunk egy káros folyamatból, hiszen a Brexit nagyon káros. Nagy-Britanniának és az EU-nak is. De kötelességünk, hogy tiszteletben tartjuk a brittek szavazatát a lehető legkevesebb kárral. Ez az álláspontunk nem fog megváltozni. De pillanatnyilag a brit politikai rendszer dolga, hogy elmondja, hogy merre tovább. A megoldás csak Londonból jöhet. És természetesen van sok egyéb téma, amivel Európának foglalkoznia kell az elkövetkezendő években, és éppen ezért a tanács más témákra is koncentrál. Iparpolitika például. Erős az iparunk a gazdaságunkban 32 millió embert foglalkoztat, és az exportunk kétharmadát teszi ki. A partnereink pedig abban érdekeltek, hogy tisztességes kereskedelmi megállapodásaink legyenek. Azt szeretnénk, hogyha erős európai vállalatok tisztességes versenyben a világ élén vannak, és úgy, hogy az éghajlatváltozást ne rosszabbítsuk. Nagyon fontos a tiszta energia, nagyon fontos a mesterséges intelligencia. Nagyon fontos az, hogy a technológia és az ipar fejlődik, de úgy, hogy az értékeinket megőrizzük. Hiszen ezt minden európai érdekében tesszük. Éppen ezért ugyanazt, azt szorgalmazok, hogy ugyanazért a munkáért ugyanolyan bér járjon, a család és a munkahely legyen összeeztethető az 500 milliós közös belső piacunkat tisztességesebbé és mélyebbé kell tennünk. Itt az ideje, hogy kihasználjuk a belső piac adottságait az energia, a szolgáltatás és a tőkepiac tekintetében is. Ezen a csúcson beszélhetünk majd a Kínával való kapcsolatunkról is, csak néhány napra a közös ülésről. Nagyon fontos partnerünk az együttműködés, a tárgyalás terén, de ugyanakkor versenytársunk is, ahol alternatívákat mutatnak a kormányzásra. A kínai hatóságok megfogalmazták, hogy a gazdasági globalizáció terén nyitottabb, inkluzívabb módot kívánnak követni. Nyilván az egyik legnyitottabb gazdaság vagyunk, védjük a multilateralizmust olyan értékek alapján, amelyek mindenki számára előnyösek és felre szabályok alapján, nem csak a szabadkereskedelem alapján. Pontosan ezért javasoltuk, hogy legyen egy olyan nemzetközi eszköz a piacon, hogy hozzá lehessen férni világszerte ehhez a piachoz. Kölcsönös érdekünk, hogy megoldást találjunk arra, hogy nagyobb bizalom és együttműködés legyen Kína és az EU között. Több kölcsönösség, akár annak érdekében, hogy vállalkozóink ugyanolyan nyitottságot találjanak Kínában, mint a kínaiak Európában. Sajnálatos módon ez nem így van pillanatnyilag mondanom se kell, hogy kötelesek vagyunk a értékeinket védeni, gazdasági stratégiáinkat, mindenféle is tisztességtelen versennyel szemben. Ezért javasoltuk, hogy új keretet hozzunk a külföldi beruházások ellenőrzésére, azért, hogy az európai stratégiai érdekeket védjük. Szeretném üdvözölni itt azt a munkát, amit a parlament végzett, amikor ezt a kezdeményezést rekordidő alatt fogadta el. Egyértelmű, hogy érdekünk nem csak megőrizni, hanem javítani is a multinatális rendszereket, amelyek már is léteznek, főleg a támogatásunk az állami segélyek terén. Kínának is fel kell vállalnia pontosan ezt a felelősséget. Az igazi szuverenitást az Európai Unió az éghajlatváltozás terén tudja bebizonyítani. Az első éghajlatmentes gazdasági térségé 2050-re válhat, és mások számára így példaértékűvé. Ez azt jelenti, hogy a bizottságnak a több éves pénzügyi kereteket kell, hogy a az éghajlatváltozási célok érdekébe állítsa. Meg kell felezni a kibocsátást, és energia, megújuló energiákba kell investálni. Csak így lehet a kibocsátás csökkentéssel innovatív és kiváló munkahelyeket teremteni. Köszönetem, köszönöm a háznak a támogatását és a fenntartható beruházások ösztönzését. Európa erre büszke lehet, hiszen vezető szerepet kap a magánberuházások irányváltásában. Abban, hogy a párizsi megállapodás, a párizsi megállapodás céljait elérve éghajlatbarát gazdasági teret teremtsen. Engem is ösztönöz, hogy nagyon sokan ki, fiatalok kivonulnak az utcára a célok érdekében. Ez az az Európa, amely bátorít a jövőre nézve is. Grétának és minden más fiatalnak köszönöm ezt az inspirációt. Bátra kell, hogy legyünk, akkor is, amikor a demokráciánk egyik legnagyobb kihívását akarjuk megoldani. Tudatosan próbálják a vitáinkat, a választásainkat manipulálni. Az üzenet az kell, hogy maradjon, hogy Európa nyitott marad. A vélemény eh, szabadság továbbra is a legnagyobb érték, de, ne legyünk, de nem vagyunk naivak, és tudjuk, hogy vannak olyan erők, amelyek eh, meg akarják törni és alá akarják ásni a demokráciánkat. Ez a választási harc során óriási kihívás lesz, erre figyelnünk kell. Éppen ezért üdvözlöm, hogy az Európai Parlament és a tagállamok az Európai Bizottság intézkedéseit támogatják, hogy a félretájékoztatás, a választások befolyása ellen fel tudjanak lépni. De még az elején tartunk, még sokat tennivaló hiszen a szuverenitás megőrzése az EU számára csak akkor lehetséges, hogyha kompromisszumok nélkül kiállunk az értékeink mellett az Európai Unión belül és azon kívül. Köszönöm szépen az Európai Bizottság első ö, alelnökének, most pedig a főtárgyaló következik, Michel Barnier parancsoljon. Köszönöm tisztelt elnök úr a szót is, üdvözlöm Önöket. Ma délelőtt ebben az igen sajátos és súlyos helyzetben a tárgyalások hosszú folyamatán belül Először is miniszter asszony, eh, elnök úr, hölgyeim és uraim, az egész csapat nevében, akiket eh, Juncker elnök úr eh, megbízásából vezethettem, hogy rendkívül hálás vagyok az Európai Parlament bizalmáért itt is, és az elnökök értekezetében is, hiszen ez a ez a konferencia nem az égből pottyant, nem mesterséges, és gyakorlatilag dialóguson, átláthatóságon alapul, mint bizalom már az első naptól kezdve. És ugyanerre az átláthatóságra, dialógusra fog épülni a jövőben is. A tegnap esti szavazás amelyre Timmermans elnök úr és miniszter asszony is utalt, meghosszabbítja és, és súlyosabbá teszi ezt a bizonytalanságot, amely most már körülbelül három éve született, szuverén döntés alapján, ezt tiszteletbe tartjuk az Egyesült Királyság részéről, hogy kilép az, Egyesült, az Európai Unióból. Ez nyilván érinti az Egyesült Királyságot, és főleg Észak-Írországot, de ugyanakkor minden tagállamunkat is, és minket is. Hölgyeim és uraim, emlékeztetni szeretnék arra, hogy a Brexit döntésével kapcsolatos felelősség kizárólag az Egyesült Királyságot illeti. Ma pedig az elsődleges felelősség, hogy ebből a zsákutcából kikerüljünk, ahova rekett ez a tárgyalás, az Egyesült Királyság felelőssége. Egyértelműen és erőteljesen emlékeztetett erre a szavazást követően az Európai Tanács elnöke, Donald Tusk is. Köz, közösen kerestük a megoldásokat. Minden egyes problémára, hiszen számtalan ilyen van, emberi, szociális jellegűek, jogi, szakmai jellegűek, gazdasági, pénzügyi téren, amelyet a Brexit okoz, hogy ennek minden következményével számoljunk, és ez volt a legfontosabb elképzelésünk már a kezdetek kezdetén, hogy kísérjük végig az Egyesült Királyságot ezen a folyamaton, hogy rendezetten léphessen ki az EU-ból. Az EU célja az volt, hogy a bizonytalanságot csökkentse hogy rendezett kilépést biztosítson is ennek köszönhetően, illetve azon bizalom alapján, amelyet ennek köszönhetően teremtünk, megfelelő időt szálljunk arra, 21 hónap és 4 év közötti időszakban, hogy aztán lehetőség nyíljon egy másik tárgyalásra. Én mindig is azt mondtam, hogy a Brexit vonatkozásában ez a legfontosabb, hogy biztosítsuk a jövőbeli kapcsolatokat, amelyeket ki akarunk építeni az Egyesült Királysággal, és hiszen nyilván minden körülmények között baráti országról van szó, baráti ország marad, szövetséges és partnerország a jövőben is. Nos, hónapokon keresztül a tárgyalások során ezt tettük az Egyesült Királyság kormányával együtt, sohasem ellenében hogy egy kilépési megállapodást köthessünk, amely az állampolgárok, a vállalkozások és minden érintett fél érdekét szolgálja a Lamas csatorna mindkét oldalán, illetve az ír tengeren mellett is. Hölgyeim és uraim, szeretném mindannyiukat emlékeztetni arra, ha az Egyesült Királyság még mindig ki akar lépni az Európai Unióból, mégpedig rendezett módon, hiszen ez kell, hogy legyen még mindig az akarata az Egyesült Királyságnak, úgyhogy akkor ez a megállapodás, amit másfél évig tárgyaltunk Tereza mélyel, az az egyetlen megállapodás, amely most is és a jövőben is rendelkezésre áll ehhez. Szeretném, hogyha ezt mindenki világosan látná. Ismételten ezen megállapodás mellett az elmúlt napok során a brit kormány nagyon sokat dolgoztunk annak érdekében, hogy magyarázzunk, tisztázzunk, garantáljunk dolgokat két dokumentum segítségével, ahol is hétfőn sikerült megállapodnunk, itt a parlamentben, Strasbourgban, elnök úr, és az, asszony jelezte, hogy ő, ami őt illeti, egy oldalú nyilatkozatot szeretne kiadni. Nos, hétfőn mi is volt? az utolsó tárgyalások során az Európai Unió és a brit kormány között. Hogy a brit parlament számára, az alsóház számára újabb tisztázást, biztosítástékokat biztosítsunk a backstopról nyilván átmeneti jelleggel. Most már mindent megtettünk, amit csak tehettünk, hogy segítsünk a brit kormánynak, hogy az alsóház támogatását elérje. Állandóan az volt a legfőbb aggályunk, amit már elmagyaráztam, hogy mindenképpen a békét, a stabilitást őrizzük meg az Ír-szigetem, hogy minden téren tiszteletbe tartsuk a nagypénteki megállapodást, a belfasti ö, nagypénteki megállapodást, és nyilvánvalóan, ami minket illet, hogy megőrizzük a mi belső piacunk egységét, amely a jelenlegi 28, a jövőbeli 27 országunk számára azt jelenti, hogy megőrizzük azt a minőséget és biztonságot, amelyekhez joga van a fogyasztóknak a az élelmiszer terén, például az élelmiszerbiztonság terén, az állategészségügy terén, a költségvetés terén, legyenek azok nemzeti vagy Európai Uniós költségvetési tételek, a vám ellenőrzések, a fiskális kérdések, hogy mindenütt megmaradjanak azok a normák, amelyek nagyon fontosak. Emlékeztetnék arra, hogy Észak-Írországban itt nem elméleti kérdésről van szó, nem dogmatikus felvetésről, hogy most rugalmasak vagyunk vagy sem. Rendkívül gyakorlati kérdésről van szó, amely a békét érinti Írországban, amelynek véglegesnek kell lennie, és amely érinti a belső piacot. Minden áru, minden élő állat, amely Észak-Írországban belép a Brexit után Nagy-Britanniából, bekerül Lengyelországba, Szlovéniába, Belgiumba, Németországba, tehát minden egyes EU-s országba. Ugyanis egységes piacról van szó, és nem lesz határ. Tehát meg kell találnunk a megoldást, és ezért időzünk ezzel a kérdéssel, hogy operatívan működjenek ezek az ellenőrzések a három szinten, amit említettem, a fogyasztói, költségvetési, vállalkozói szinten, anélkül, hogy megint kemény határt húznánk. Nos, ami a tegnapi szavazást illeti, megállapítottam, hogy voltak olyan képviselők, akik még egy népszavazást szerettek volna, voltak, akik a, nem, a no deal-t preferálták, banalizálták azt a jogi garanciákat, amelyeket a Tereza mélyen folytatott tárgyalások során találtunk. Azonban el kell mondanom, hogy ezek a garanciák, ezek a magyarázatok jelentőségteljesek voltak, és hétfőn este a brit kormány támogatását is élvezték. Juncker elnök úr is elmondta, nincs biztosíték vagy értelmezés a továbbiakban, ennél messzebb nem mehetünk. Nos, talán még egy gondolatot arról, hogy hogyan tovább, eh, mi a helyzet ma délelőtt. Az a szavazás, amelyet a miniszterelnök a no deal kapcsolatban bejelent ma este. Ez egy lehetséges kiterjesztés az alsóházon belül. A szavazást követően a brit kormány fog elmondani nekünk, reméljük pozitív módon, hogy hogyan kíván tovább eljárni, hogy végre konstruktív többség álljon össze egy javaslatot illetően az Egyesült Királyság felelőssége az, hogy elmondja nekünk, hogy mit akar a jövőbeli kapcsolataink terén, mit választ. Ahogy ön is említette, miniszterasszony, mi az az egyértelmű vonal, amit követni kell? Nos, ez az a kérdés, ami most felvetődik, és amire várjuk a választ. És ez az a kérdés, amely felvetődik még azelőtt, hogy esetleges döntés szülessen egy kiterjesztést illetően, hogy meghosszabbítjuk ezeket a tárgyalásokat. De hát minek? Az 50-es cikkel kapcsolatos tárgyalások lezárultak, itt van az alapszerződés, megvan a szerződés, a megállapodás, úgyhogy várjuk, hogy felvetődjön ez a kérdés, és hogy meg is válaszolják ezt. Még egyszer elmondom, nagyon súlyos helyzetbe kerültünk, mert felmerül a kockázat annak, hogy nem lesz megállapodás. Ennyire nagy kockázata még soha nem volt ennek, hogyha csak úgy kilép az Egyesült Királyság megállapodás nélkül, mégpedig nem rendezett módon. Nem szabad becsülnünk ennek a kockázatát, sem annak következményeit. Mindannyian felkérjük tisztelettel minden érintettet, hogy készüljenek fel, másrészt pedig Juncker elnök úr egyértelműen fogalmazott minden tagállamot, mert ugye ezzel foglalkozik minden elnökség, és foglalkozott miniszterasszony ön is, nem kívánjuk ezt a megoldást. Soha sem. Ezért dolgoztunk, hogy ne legyen megállapodás, hogy no deal helyzet álljon elő mindig is megállapodásra törekedtünk, és rendezett kilépésről. Azonban mi készek vagyunk, az Európai Unió készen van arra, hogy ezzel a helyzettel is számoljon. És emlékeztetni szeretnék még egy másik megoldásra is. A szerződéseknek köszönhetően fennáll ez a kockázat, hogy nem lesz megállapodás. Tehát no deal. Mivel? Mivel még ma reggel is e, azt kérdezték tőlem, hogy csalódott vagyok-e a szavazást követően. Azt válaszolom, azt válaszoljuk, amit mindig is tettünk, és ami mindig ugyanaz marad, az az, hogy e, az Egyesült Királyságot és népét tisztelettel fogjuk kezelni. Határozottan akarunk egysége, elfogadjuk az egységességet, egységesek akarunk maradni, de tiszteletben tartjuk a rendkívüli tárgyalásokat az uniós érdekeket és vállalkozásainak érdekeit meg fogjuk védeni. Ez lesz az EU tárgyalóknak a határvonal, a keret. Merci beaucoup, Michel. Tu aussi Köszönöm szépen, Michel. Az Európai Parlament tárgyalója is vagy, köszönöm szépen, köszönöm tehát ezt is. Köszönet az Európai Parlamenti Frakció munkáját is, minden képviselő munkáját, a jelenben is, hogy megpróbáljanak egy rendkívül komplikált és teljes problémát megoldani. Most pedig a frakciók képviselői következnek. Manfred Weber, a néppárt vezetője parancsoljon. President, Mr. Vice President. Elnök úr, alelnök úr, Mizsel, tanár, tanácsképviselői, kedves kollégák, micsoda katasztrófa a tegnapi szavazás eredménye. Szeretnék egy olyan benyomásomról beszélnem, amikor Portóban, Portugáliában fiatalokkal találkoztam, néhány évig ezek a fiatalok Nagy-Britániában dolgoztak, és beszéltünk a, a, arról, hogy ugye a politikai, gazdasági problémák miatt mentek el Angliába, de azért mentek vissza, mert a saját országukban az élet újra jobb lett beszéltünk, brit barátok, beszéltem brit barátokkal is, és azt mondták, hogy a fiatal generáció mennyire frusztrált, mennyire mérgesek és mennyire elveszettnek érzik magukat a politikai osztály miatt. Egy teljes generáció látja majd a kárát annak, ami most Londonban történik. Egy egész generációnak kevesebb esélye lesz, mint a korábbiaknak. Egy teljes generáció nem fogja az előző generáció által élvezett előnyöket élvezni, és egy teljes generáció lesz egy politikai osztály, londoni politikai osztály hibájától. Ezért a fiatal generáció mellett vagyunk, nem hagyjuk magunkra őket az ország nehéz szakaszában. Az első üzenetem ez, a második az az, hogy mit tehetünk. Biztos, hogy elő kell készülni a legrosszabb forgatókönyvre. Nem tudjuk mi megmenteni Angliát, nekik kell dönteni. A legrosszabbra és fel kell azonban készüljünk. A politikai részeg akkor bukik meg, hogyha nincs, nem tudnak döntést hozni, a következő logikus lépés, hogy meg kell kérni, kérdezni a népet. A harmadik opció a hosszabbítás. De mire? észszerű érvekre van szükség ahhoz, hogy bármiféle hosszabbítást elfogadjunk. Ezért világosan kijelentem, hogy szerintem a néppárt szerint nincs szükség, és nincsen semmiféle opciója annak, hogy egyetlen egy nappal is meghosszabbítsuk a határidőt, ha nem kapunk világos magyarázatot arra, hogy mire kell a brit félnek ez az idő. Három opció van előttünk, de hadd tegyek még egy fontos elemet hozzá a fiatal generáció és a mit tegyünk mellett egyfajta tűzfal. Mi az Európai Unió stabil a képviselők Jean-Claude Juncker, Michel Barnier és Tajani elnök úr Giefer Hofstadt munkájának hála. Mi egységesek vagyunk, világosan tudjuk, hogy mit akarunk tenni vagy elérni de a következő hetekben fennáll annak a kockázata, hogy a londoni politikai bizonytalanság az els, el, európai döntéshozatali folyamatot is befolyásolja. Ennek megvan a kockázata. Két dolog merül itt fel, hogy újra meg újra meg újra a tanács elsősorban csak a Brexitről beszél, nem Kínáról, nem Trumpról, a, a kereskedelemről, nem azokról a kérdésekről, amely az EU állampolgárai számára fontosak. Ezért ezt nem foghatjuk. Politikai teret csak a londoni politikai bizonytalanság elfoglalja, ezt nem engedhetjük meg kampány előtt vagyunk, már benne vagyunk a kampányban néhányan, úgyhogy ez az, amit tisztáznunk kell. Az európai választások arra szolgálnak, hogy az európaiak a jövőjükről döntsenek, és ezt nem lehet sem jogi, sem politikai bizonytalanság áldozata, amit a Brexit helyzet okoz. Úgyhogy úgy gondolom, hogy elfogy az időnk a briteknek, remélhetőleg a következő tanácsülésen meg tudják mondani, hogy mit akarnak. A következő pedig hiszünk az Európai Unió jövőjében. Számunkra ez egy nagyon fontos jelzés. Látjuk a politikai bizonytalanságot Londonban, és akik nem akarják ezt támogatni, akkor a kontinens populistái és a szélsőségesek ellen kell, hogy harcoljanak. Nincsenek egyszerű válaszok, és a populisták semmiképpen nem tudják megmondani, hogy a Brexit-tel mit kezdenek majd. Az európai választásokhoz erős koalícióra van szükség, az európai partnerség megerősítésére, a a kontinens jövőjének, közös, közös jövőjének megerősítésére. Köszönöm. A szocialista frakció vezetője következik Udo Bulman. Elnök úr, igen tisztelt kolléganők és kollégák! A tavaszi csúcs általában az a hely, ahol a gazdasági helyzetről tárgyalunk, az Európai Unió gazdasági helyzetéről. Ma már beszéltünk itt a klímaváltozásról, és szeretném felszólítani a bizottságot és a tanácsot, hogy nincs több időnk. Már az idei csúcson is létre kell hoznunk egy fenntarthatósági csúcsot. Timmermans úr is mondta, nem várhatunk a klímaváltozással. Át kell vizsgálnunk az eszközeinket a stabilitási és növekedési paktumból egy fenntarthatósági paktumot kell csinálnunk. És megvannak az eszközeink, hogy hogy is hívják ezeket technikailag, az mindegy. De ezekből az eszközökből fenntarthatósági eszközöket kell létrehoznunk. Legyen ez a tavasz üzenete. És mindenkit megkérek, akinek befolyása van, hogy tegyen valamit azért, hogy legyen egy ilyen paradigmaváltás, amelyre szükségünk van ott kell folytatnunk, ahol Antonio Gutierrez 20 éve mondott, és ma ő az ENSZ főtitkára. Akkor a portugál elnökség alatt azt mondta, hogy gazdaság, ökológia, versenyképesség és szociális összetartás. Ezek azok a dolgok, amiket össze kell kapcsolnunk, és két évtizedet elvesztegettünk ezzel. Hiszen új politikára van szüksége az Európai Uniónak. És hogyha az a helyzet Manfred Weber, hogy a fiatalok Londonból hirtelen megint Portugáliában vannak, akkor ez összefügg az ország fejlődésével. Antonio Costa, a portugál miniszterelnök egy új virágzást ért el az országában, hiszen a gazdaságot úgy modernizálta, hogy figyelembe vette a környezetvédelmet és a szociális szempontokat. És egy olyan időben tette ezt meg, amikor az Európai Néppárt szankciókat akart bevezetni Portugália ellen. A társadalmainknak új, friss energiára van szüksége, a gazdaságnak levegőre van szüksége, a fejünknek új gondolatok kellenek. És akkor utána nem is kell a Brexitről vitázni, és igazából az év ilyen kis csatározásról sem kell beszélnünk. Igazából, hogy most konkrétan mi történik a technikai részletekkel, az legyen az európai válasz. Új koncepcióra van szükségünk az emberekkel együtt, és nem az emberek ellen. Legyen ez az a program, amelyet mi, szociáldemokraták támogatunk. A Brexit nagyon kritikus helyzetet eredményezett. Tudjuk, és csak remélhetjük, hogy az alsóház Londonban elér egy észszerű döntést a kemény vonalasok ellen. Csak remélhetjük, hogy a brit parlament olyan politikát választ, amely Nagy-Britanniát közel tartja az Európai Unióhoz. De hogyha ez nem működik, hogyha a parlament blokkolja a helyzetet, akkor igazából adósa marad a briteknek. És az embereknek meg kell adni azt a jogot, hogy döntsenek. Hogyha a parlamenti képviselők nem végzik tisztességesen a munkájukat, hogyha nem tudnak egymással szót érteni, akkor legyen az embereknek esélyük, hogy újra dönthessenek, hiszen az ő jövőjükről van szó, és nem csak a parlamenti képviselők jövőjéről. Igenis, ez kerüljön a napirendre. Ezt kell megtárgyalni. És a csúcs két fontos témával kell, hogy foglalkozzon. Azzal, hogy az európai választások tisztességesek legyenek, és ismét felhívást intézek mindenkihez, és az internetes koncernek felhívásai nem lesznek elégségesek. És a menekültügyi csomag kerüljön vissza a napirendbe. Hiszen szemtelenség, arrogancia, hogy nem reagálunk, hogy az emberek a földközi tengeren meghalnak, anélkül, hogy mi valamit döntsünk itt az Európai Parlamentben. Kérem, kerüljön vissza a migráció kérdése a napirendre. Köszönöm. A konzervatív frakció nevében Henkel képviselő következik. Timmermans úr azt mondta, hogy nincs jobb megoldás. Bárnyé úr, ön azt mondta, nincs rendelkezésre álló megállapodás azon kívül, ami rendelkezésre. Nem hiszem, hogy ez igaz. Szerintem van jobb megoldás, mégpedig az, hogy maradjon meg Brit- Nagy-Britannia az Európai Unióban. És engedjék meg, hogy elmondjam, hogyan segíthetnek ebben. Először is ne akarják Londont kérdezni. Vannak itt olyan szakértők, akik ezt teszik. Itt van Farage úr, Van Hofstadt úr, egyáltalán nem másképp állnak a londoni kritikához. Másodszorban azt hiszem eljött az ideje, hogy a bizottság végre belássa, hogy van valamilyen felelőssége a Brexit miatt. Nagy-Britannia mindig is a szubszidiaritást támogatta, a decentralizálást, és Brüsszel állandóan megsértette ezeket az elveket. Úgyhogy gyakorlatilag olyan ez, mint amikor egy ország egy futballklubhoz akar csatlakozni, és úgy döntenek, hogy inkább golfozzunk vagy hokizzunk. Végül pedig üzleti szempontból el kell ismernünk azt, hogy a Brexit nem csak Nagy-Britannia számára katasztrófa, hanem az Európai Unió számára is. Valljuk be, Nagy-Britannia az egyetlen legnagyobb fogyasztója az EU-nak. Megfelel 19 országnak felel meg, tehát mintha 19 közép, illetve kisméretű ország lépne ki az EU-ból. És ismerjük el azt is, hogy Nagy-Britannia mindig is a, a szabadságot, az a feladatok felvállalását, a versenyképességet képviselte. Hadd mondjam el önöknek, ez az Európai Unió Nagy-Britannia nélkül nem lesz versenyképes. Más régiókhoz képest Észak-Amerika, Ázsia, Kína, Japán, Dél-Kelet-Ázsia és a többiek viszonylatában. Úgyhogy azt gondolom, a bizottságnak most történelmi pillanatban kell tennie valamit, hogy segítsen hogy Nagy-Britannia benn maradhasson az EU-ban, legyen egy második népszavazás. Segítsen a Brexit mellett levőknek, hogy gondolják meg. És nem csak azt kérem önöktől, hogy támogassák ezt a meghosszabbítást, hanem ajánlják fel mindenféle feltétel nélkül Nagy-Britanniának hogy aztán legyen valamilyen önálló ö, szavazati le, ö, joguk abban, hogy a migrációt kö, valahogy szabályozzák. Legyen egy második népszavazás, maradhasson Nagy-Britannia az EU-ban. Az Európai Unió sosem lesz teljes az Egyesült Királyság nélkül. Köszönöm. Most pedig a liberális frakció vezetője, Guy Verhofstadt úr következik parancsolja. Köszönöm szépen. Először is meg kell, hogy mondjam Henkel úrnak, hogy én személyesen mindig is azt mondtam, hogy nagy británia Európai Unióból való kilépése hiba. Egy olyan ország, nagy ország, mint az Egyesült Királyság kilépésére nagyon nehéz azt mondani, hogy milyen remek dolog. Épp ellenkezőleg azt hiszem, a Nagy-Britanniának a helye az EU-n belén van, és biztos vagyok abban, hogy a, következő években, évtizedben lesz majd egy olyan generáció, amely visszatér az EU-ba. Tudom, hogy ez a fiatal generáció már megvan, és majd ők másként fognak dönteni, mint ahogy ez a többség, ez a kormány döntött. De Henkel úr, Henkel úr hadd kérjem, hogy ezt mondja el a saját frakciójában lévő barátjainak az ECR-ben, akik ők a legfőbb Brexit támogatók. Persze könnyű kioktatni minket itt, különösen engem, és azt mondani, hogy na hát nem szereted Nagy-Britániát. Nem. A, a, igazából az ellenkezője is igaz, hogy képtelen, vagy a, képtelen a saját frakciójában ö, meggyőzni a, a, a frakciótársait, és ugye nincsenek is itt, hogy meggyőzze őket, nem állnak ön mögött. A valóság Henkel úr a következő azik, akik a Brexitet elkezdték a konzervatív pártban, és ön együtt működik velük, nagyon jól ismeri őket, tehát ők próbálták meg az irányítást visszavenni, és az, ez volt a szlogenjük a Brexit támogatóinak. Úgy tűnik, hogy Brit, Nagy-Britannia most ellenőrizhetetlenné válik, nem pedig újra irányít. Az egyetlen észszerű megoldása ennek a problémának Henkel úr, és ön ezt nem említette sajnos meg, az az, hogy ha párt, pártokat átfogó módon mielőbb az összes párt együttműködjön és kompromisszumot kössön a, a munkáspárt és a konzervatívok, hogy hogyan akarják az ilyen egzisztenciális problémát megoldani, mint a Brexit. Nem szabad arra felhasználni ezt, hogy egyemást megöljék. A Brexit az egy golyó a pisztolyban, nem pedig a kontinens egzisztenciális problémájaként fogják fel, és ez gyalázat. Ön kéri, hogy ne támadjuk egymást. Azt kell inkább öntől kérni. Azt kell önnek inkább ehelyett kérnie, hogy a, a saját politikai osztályát, politikai vezetőit kérje arra, hogy a két párt, a két nagypárt Nagy-Britániában megállapodjon, és megmaradjon az EU és az Egyesült Királyság között a szoros kapcsolat. Ez az út, ami járható. És a brit politikában a királynő és az ország az első, nem pedig a pártpolitika. Ez lenne a helyes, nem pedig a pártok és az alsóház politikája. Ezzel el is jutottam a következő kérdéshez, a halasztás. Nem akarok halasztást, ezt megmondom őszintén. A halasztás az európai választások utánig, és akkor kihasználják a, a Brexit támogatók a Brexit kérdésére a választásokat, és nem tudunk a valódi reformokról, a valódi problémákról beszélni és megoldásokról. Egyszerűen csak Farázs úr kap új mandátumot, ez lesz az egyetlen eredménye ennek. Pontosan ez az, amit akar egyébként, hogy miért. Annak két oka van. Egyrészt, hogy folytathassa, továbbra is kapjon bért, feladata, amit aztán az offshore cégéhez átutal. A második pedig, hogy a második dolog, a második, a második dolog pedig az, hogy folytathassa továbbra is azt, amit csinál. Azt a piszkos munkát az EU-ban, amit végez, hogy megpróbálja az Európai Uniót belülről lerombolni. Ez az igazi célja. Úgyhogy és ő, ő jár az élen. Nem ezt akarjuk, erre nincs szükségünk. Nekünk arra van szükség, hogy az alsóház többséget kapjon és bizonyosságot mondjon, ahogy Henkel úr is kérte. Erre van szükségünk. Úgyhogy ellenzek mindenféle, akár egynapos, egyhetes halasztást és még 24 órásat is, akkor, hogyha az nem épül az alsóház világos véleményére, hogy valami oka van, hogy tudjuk, hogy mit akarnak kevésbé ambiciózus, mint a megállapodás, jó, akkor az. Ez az önök véleménye. Hogyha vámónium jó, akkor legyen az. Hogyha a megállapodás, akkor legyen az. Hogyha az Észak-Kírország plusz, akkor legyen az. De végre döntsenek Londonban, mert ez a bizonytalanság, ez már eh, nem folytatódhat sem nekünk, sem Nagy-Britániának, sem pedig az állampolgárainknak. Hola, Következik a zöldek elnöke, Philip Lambert. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Kedves kollégák, megint csak az Európai Tanács úgy döntött, hogy nem foglalkozik ránk velünk. Nem meglepő, mert az állami és kormányfők javaslat eléggé sovány, akiknek, akiket Donald Tusk a vezetőknek nevezett. Donald Tusk prioritásként a migrációról akart beszélni, de több mint három év után legitimve vártuk a tanácstól, hogy most már ezzel a kihívással kapcsolatban valamilyen megállapodásra jusson. Pedig semmi konklúziót nem hozott. Az állam és kormányfők egyszerűen azt bizonyítják meg, hogy képtelenek, sőt nem akarnak megállapodni az Európai Parlamentre mutat, mutat, mutogatnak, hogy kétharmados többséget találjanak, ahelyett, hogy szolidaritást és felelősséget vállalnának. És még mindig halljuk a vezetőket, de hol a vezetés, amikor a tudások 12 évet adtak, hogy jelentősen lépjünk fel annak érdekében, hogy meg tudjuk óvni a, a bolygónkat, hát csak a némák és a vakok nem figyelnek oda az európai fiatalokra. Hol van a vezetés, amikor az állampolgárok egyre inkább fellépnek, és egy olyan társadalmat utasítanak el, ahol a gazdagság koncentrálódik, ahol nem lépünk fel a konkurenciával szemben a fiskális téren. Egyszerűen vad globalizációról van szó. Szeretnénk, hogyha a vezetők napirendre tűznék ezeket a pontokat, de hát még odáig se jutottak el, hogy egyáltalán felvállalják a felelősséget érte. Megint csak a vezetők, azok, akik egyszerűen nem jól kezelik a demokráciánk alapjait. A hatáskörök szétválasztása, a függetlenség a bíróság terén, egyszerűen, ami a szabadságjogokat illeti korlátozás tapasztalunk. Pedig ez a parlament már például júniusban a tanácsban arról beszélt, hogy valamilyen eljárást kellene indítani és nyitni a magyar kormányal szemben. Még mindig várjuk, asszonyom, a választ. Kedves kollégák, a, vár, a várakozás már nem megoldás. Egyszerűen nem lehet állandóan csak arra várni, hogy az úgynevezett vezetőink lépjenek, és hogy a legjobb esetben követőké várjanak. Hölgyeim és uraim, a valós vezetés megóvja a környezetet, gazdasági igazságot szolgáltat, megvédi a demokráciát, amely gyakorlatilag az európai építkezés szívében kell, hogy legyen. Köszönöm a figyelmüket. Presidente, el Köszönöm. Most pedig a GUE vezetője, Zimmer asszony következik, parancsoljon. Sorry. Hölgyeim és uraim, gondolom, mindenki ismeri a mormotáról szóló filmet. Erre gondolok most, hogyha a tanácsülésre gondolok, hiszen eh, a tanácsülést nagy részt a Brexit árnyékában fog zajlani. És arról lesz szó, hogy az Európai Unió hogyan tárgyal Nagy-Britanniával, vagy hogyan nem tárgyal. Pedig nagyon fontos témáink lennének. Az Európai Unió volt az egyik kezdeményezője és főszereplője a Párizsi klímamegalapodásnak. Az Európai Unió is felelős az ENSZ fenntartató fejlődésről szóló javaslatának. Ezekkel a témákkal is foglalkoznunk kell, hiszen ezek nagyon fontosak az Európai Unión belül és az Európai Unión kívül is. Haladást kell elérnünk, a dolgokra befolyást kell gyakorolnunk, hogy az emberek számára globálisan egy élhető világot nyújtsunk. Ez az Európai Unió fő felelőssége. De igazából mivel foglalkozunk, azzal foglalkozunk, hogy a brit alsóház másodszor utasította vissza a megállapodást. Theresa May igazából a falnak ment. Nincsen politikai többsége a rendezett Brexitnek. Ez a dolgok állása. A következményeket elsősorban a britek fogják majd viselni, elszenvedni, nagy-Britanniában és az Európai Unióban. Illetve azok az európaiak, akik eh, Nagy-Britanniában élnek, és az írek. Észak-Írországban és az Írköztársaságban is. Hiszen nekik nincs meg az esélyük arra, hogy hirtelen Belfastba vigyék a londoni cégüket. Mert eh, arra gondolnak, hogy Belfast valahogy benn marad az Európai Unióban igazából az embereknek nem lesz meg az esélye, hogy elvigye máshova a vagyonát. És az ember a saját családját sem tudja egyik napról a másikra máshova áthelyezni. Nem lehet egyik napról másikra európai állampolgárságot kapni. A legtöbbnek nem lehet. És kihatása van a Brexitnek a szociális struktúrára, az egészségügyre, az oktatásügyre, és nem lesz senki sem nyertese a Brexitnek. A Európai Unió polgárainak vagyunk felelősek, nem a brit politikusoknak, nem a brit alsóháznak. Igazából a polgároknak, az európaiaknak kell ajánlatot tennünk. Ez a kötelezettségünk, és ezt vállalnunk kell. Véleményem szerint itt két következményről beszélhetünk még, hogyha március 29-ére készülünk, és hogyha rendezetlen Brexit lesz, hát ez a sötét péntek. Tehát igazából a polgári jogokat kell megvédenünk. Valamit tennünk kell annak érdekében, hogy a polgárok jogai megmaradnak Nagy-Britanniában és Európában. Ez a kötelességünk, felelősek vagyunk a polgárok irányába. Ígéretet tettünk nekik, hogy védjük a jogaikat, és itt az ideje, hogy ezt képviseljük. Ezen kívül támogatnunk kell az írköztársaságot, világosan, félreértetetlenül, el kell utasítanunk a kemény határt, és el kell utasítanunk a nagypénteki megállapodás sútba dobását. Az emberek jogait és biztonságát garantálnunk kell Európa ezen részén is. Azonban van egy egészen egyszerű megoldás a backstop problémájára. Ne legyen határ az Ír-szigeten. Ne legyenek sorompok, ne legyenek ellenőrzések. Az ír egység lenne a legegyszerűbb megoldás. Akkor az Európai Uniónak sem lenne problémája. Az íreknek sem lenne problémájuk, és akkor a brexiteseknek az égvilágon semmi problémájuk nem lenne. Ez lenne az igazi megoldás. A brit kormány már kezdte magyarázni, hogy nincsen határellenőrzés Észak-Írország és az ír köztársaság között. Ne is legyen. Lehet, hogy egy kis Nagy-Britannia fontosabb nekik, mint a saját polgáraik érdeke. És úgy gondolom, hogy ezt a helyzetet most nem lehet elfogadni. La parola ora al presidente del most pedig az EFDD elnöke Farage képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon remélem, hogy 20 év után ez lesz az utolsó beszédem ebben a parlamentben, és nem kell visszajönnöm július után, és gondolom sokan egyetértenek ezzel. Bárnyi úr, elmondtam önöknek, hogy nem fogja megszavazni az alsóház ezt a megállapodást, nem hitte el, elutasították, azt hiszem túlságosan sokat akartak és ma délelőtt 39 milliárd fonttal kevesebb van a kasszájukban, ezt tudom, hogy kicsit keserű pirula, de a, az alsóház szerintem ma mindent megtesz annak érdekében, hogy ö, vagy ellene szavaznak, vagy pedig gyakorlatilag kilépünk, vagy, az, vagy megállapodással, vagy anélkül. És meg kell mondanom, hogy óriási a különbség a politikai osztály és a közvélemény között az Egyesült Királyságban, mert kétségtelen a közvélemény egyre keményedik. Egyre nagyobb az egység abban az országban, ahol itt néhány évvel ezelőtt nem ezt tapasztal. Egyszerűen ki akarunk lépni. És ez nagyon sokakra igaz azokra is, akik úgy szavaztak, hogy maradjunk, mert a demokrácia elveit tiszteletbe akarják tartani. Elegünk van látjuk, hogy mennyire nő a gyűlölet, a méreg az országunkkal szemben. Ott van Verhofstadt úr, erre a példa. Ott van Bárnyé úr, a Tusk úr, aki állandóan ö, sérteget minket. Nem akarjuk, hogy mi ir- önök irányítsanak. Azt akarjuk, hogy mi irányíthassuk magunkat. És biztos vagyok benne, hogy legközelebb a brit miniszterelnök asszony jövő héten csütörtökön a Brüsszel